Jó. Bene, buongiorno a tutti. Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük az ülést. Elég hosszú napnak nézünk elébe, és szavazásnak. Úgyhogy kérem mindenki foglaljon helyet, és kezdjük a napi rendel. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. A mai tolmácsolást nem tudtuk minden nyelven biztosítani, műszaki okoknál fogva. A finn, a litván és a szlovén az, ami kimaradt. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a mai ülés teljes mértékben a webstreamre kerül úgyhogy nagyon sokan fognak minket nézni. Hármas pont. A 2012. október 11-i, a november 4 5 i és a november 26-ai ülések jegyzőkönyveinek elfogadása. Kedves kollégák, akkor nézzük a kapreformról a szavazást. Abbiamo ricevuto ahogy nyilván tudják, legalább 8000 módosított kaptunk, nagyon sokat dolgoztunk, az árnyékjelentés készítőkkel együtt, hogy kompromisszumot találjunk a legfontosabb témákban. Úgyhogy először is néhány megjegyzéssel kezdeném bevezetésképpen. Ezek a közvetlen kifizetésekre vonatkoznak, és aztán a négy téma vonatkozásában ismétődlek, amelyekről ma és holnap szavazunk. Kedves kollégák, nem az első olvasatban fogunk ezekről a jelentésekről szavazni, hanem a 70-es per 2-es és a 70-as cikkek értelmében járunk el. A célunk az, hogy a plenárisra, márciusra, tehát 2013 márciusi plenárisra a mandátumot megszavazzuk. A bizottsági javaslat módosításáról. Mint hogy önök is tudják, hogy a jogalkotói javaslatban indikatív dolgokat tartalmaznak, a mandátumot véglegesen csak akkor tudjuk megállapítani, hogyha a éves pénzügyi keretről szóló javaslat is elfogadásra kerül. A 70-es eljárás értelmében az eljárás lehetővé teszi számunkra, hogy a kapreformról tárgyaljunk, még akkor is, hogyha még egyelőre nincs meg ez a éves pénzügyi keret, hogy pontosítsunk, a mi szakbizottságunk teljes mértékben felelős ezért a témáért, Úgyhogy ideiglenes álláspontját már most kialakíthatja, tehát anélkül, hogy tudná pontosan azt, hogy ennek milyen pénzügyi következményei lesznek. De természetesen reméljük, hogy a tanácssal ez, ezután, tehát a plenárisön való szavaz, szavazást követően márciusban azonnal elkezdheti a tárgyalásokat. Emlékeztetőle szeretném mondani, hogy mivel nagyon sok a módosító, nem mindig tudjuk garantálni száz százalékban a koherenciát az egyetlen szavazólista segítségével. Úgyhogy abban az esetben, ha a szövegben ellentmondások vannak a szavazást követően, a titkárságnak bizonyos módosításokat kell eszközölnie, különösen a preambulum bekezdésekben, nyilván a cikkek vonatkozásában. Nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb demokráciát biztosítsuk a szavazás során. Ha minden egyes kompromisszum elektronikusan szavazunk, a, most a Rémers módosítóról szavazunk először, a cappingről is az összes többi esetében kézfeltartással próbálunk szavazni, hogy minél gyorsabban haladjunk. Kedves kollégák, beszeretném jelenteni azt is mindenkinek, hogy szóbeli módosítókat nem fogadunk el. Abban az esetben, ha szóbeli ö, ö, módosítókra kerülne sor, akkor ö, nagyon sokan szeretnének majd hozzászólni, Két nap nagyon fontos munkának nézünk elébe, úgyhogy kérem mindannyian segítsenek, hogy jó munkát végezhessünk. Tehát, mielőtt kezdenénk a szavazást, és mielőtt tesztelnénk a szavazókártyákat, felteszem a kérdést, hogy Luis szeretne hozzászólni néhány percre. Úgy tűnik, hogy igen, tessék, Luis. Muito obrigado, Sr. <coughs> Presidente. Não vou perder muito tempo porque... Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Nem akarom rabolni az idejüket, mert, eh, mint az elnök úr is mondta, iszonyatos sok munkánk van, de mielőtt elkezdünk szavazni, és egy kicsit eltekintünk most a szavazás kimenetelétől. Szeretném megköszönni a képviselőknek, asszisztenseknek, a titkárságnak, a politikai frakciók titkárságának a munkáját, mert értékben kifejezhetetlen segítséget nyújtottak számunkra. Tehát bármi is lesz ennek a szavazásnak a kimenetele, a hálámról biztosíthatom önöknek, önöket. Oui, je, juste, je voulais inter... Köszönöm. Én a 70-es cikkel kapcsolatban mondanék valamit, mert értelmezési gondokat okoz ez a cikk. Tudjuk, hogy novemberben elfogadott újdonságról van szó, e, egy új eljárás, amely e, bennem felvet kétségeket a plenárison e, elkövetendő szavazással kapcsolatban. Hogyha trilóguson erről beszélünk, azzal nincsen probléma. A probléma az az, hogy ma szavazni fogunk, és aztán ezt a szöveget átadjuk az elnökök értekezletének, eddig még rendben van a szavazás a plenárison a frakciók által benyújtott módosítókról fog majd zajlani, amelyeket alternatívaként nyújtanak be. Tehát a teljes szövegről nem lesz vita, és nem tudjuk, hogy hogyan lehet majd azt javítani. Tehát a ma megszavazott szöveg Eh, az eh, gyakorlatilag definitív lesz, és csak frakció módosítókat lehet majd benyújtani, és ez nekem eh, demokratikus deficit problémákat vet fel, mert a plenáris nem fog tudni a maga mélységében vitatkozni erről a szövegről. Nekem Éppen ezért az lesz a kötelességem, hogy ez ellen a javaslat ellen szavazzak. Voglio tranquillizzare. Most mindenképpen José Bovét meg szeretném nyugtatni. A plenárison teljes körű vita lesz, úgyhogy semmiféle kétség nem fog felmerülni a 70-es cikk értelmezését illetően. És akkor azt mondanám, hogy gyorsan térjünk át a szavazásra. Kezdjük az elektronikus ö, szavazás tesztelésével. Jámo! Szavazzunk a bizottságunkról. Most megpróbáljuk, hogy működik-e. Ki az, aki megszavazza az Agrit? Pero, diamo una larga... Úgy látom, nagy a többség. A szocialistáknál egyel több a szavazó, vigyázat, ellenőrizzék csak. Allora, cancelliamo e facciamo un'altra voto, ok? Un'altra. Allora, una... Jó, akkor még egy tesztet szeretnék. Ki szavaz az Agrira? Szavazzon! Oké. Okay. It's okay. Bene, adesso siamo a posto. Jó, akkor minden rendben. Senki ne változtasson semmit, figyeljen továbbra is. Akkor kezdjük a Rémelsz módosítással. Elektronikusan szavazunk. A 111-esről szavazunk, ki van mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. respinto con 11 voti a favore. 11 igennel elutasítottuk. Kompromisszum. Iniziamo con il compromesso A. A kompromisszummal kezdjük, ki van mellette, elektronikusan szavazunk. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Adottato. Votiamo il compromesso. Elfogadtuk. C kompromisszum. Kompromisszum. C kompromisszum. Tehát C. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. C. A CA kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ed è adottato anche il C bis. A CA-t is elfogadtuk. D következik, D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, D kompromisszumról szavazunk. Ed è adottato. Elfogadtuk. Most a zöldítésről a két opció következik. Az egyes opció, megnyitom a szavazást. Votazione. Chiusa. Lezárom a szavazást. Ed è adottato. Sì. Elfogadtuk? Igen, 22-21 arányban. Most pedig következik az F kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ede, è adottato. Elfogadtuk. Votiamo il compromesso G. G compromesso. Compromesso, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Bene. Elfogadtuk, köszönöm. Proseguiamo. Proseguiamo con... Akkor folytassuk. Készfeltartással. A 325-ösről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 326-327-es a következő mellette. Ellene? ki tartózkodik, elutasítottuk. 328 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 332-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 343-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 344 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 345 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, Elnézést, ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Tehát a nyolcast, nyolcasról nyitom meg a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, nem? Igen, jó, rendben. Nézzük a kettes cikket. 356-os, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as cikk, regi 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Deve 4-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, a DEVE 4-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Nézzük a 4-es cikket, 358-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 359 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 360 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 361 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 362 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 363 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 364 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 365 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 366 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 368-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 369-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 371-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 372-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 374 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 374-es Dantenféle módosítást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 374-es Dantenfélét? Jó, lezárom, elfogadtuk. 378-as következik féle szintén, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elnézést, de megint ellenőrizni kell, 378-as, Danten és többiek, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk egy szavazattal. 384-es elektronikusan szavazunk, 384-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 383-as mellette ellene tartózkodni, elutasítva. 386-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 387 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 388 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 381 Nikolson féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 382 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 380 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. NV 11-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kont 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 389. 389 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 390 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 391 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 394, nem, nem, elnézést, mondja az elnök úr. Nem, nem, nem. Négyszáznyolcas mellette 408-as ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 14 es 409-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 410, Ferreira és többiek mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 411 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 412 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. négy öt mellette ellene tartózkodás elutasítva. négy hat mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést. Bocsánat, a 456-ost elfogadtuk. 459. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 460. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 461. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 463 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 464 ellene, tartózkodás elutasítva. 465 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 466 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 469 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 470 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 471 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 473 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 474 mellette, ellene, ellene, ellenőrizzük, 474. Mindenki szavazott a 474-ről? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 475. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 476 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 477 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 478, 478 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 481 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 482 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MB17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 484 mellette, ellene, ellenőrizzük a 484-est. Mindenki szavazott? Lezárom, elutasítottuk, mégpedig nagy többségben. Volt egy kis gond, úgy tűnik. 485 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 486 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 489 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 493-as következik, ki van mellette? Nem? Elnézést, mondja az elnök úr, mindjárt nyugodtan megnézzük. Bene, riprendiamo. 496, Lebrun. Chi a favore? Jó, nézzük a 496 os Mellette lenne tartózkodás elutasítottuk. 497, nem? 497-es, ki van mellette? ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 499, ki a favore? Ki è contro, ki si... 499, mellette ellene tartózkodás áll. 500 figa mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva. Ellenőrizni akarják? Jó, akkor ellenőrizzük az 500-at, de szerintem elég nagy volt a többség. Megnyitom a szavazást, 500-as volt, Wojciechowski. Kiuszó! Zárom a szavazást. Utasítottuk, megyünk tovább. Kézfeltartással 502, ki van mellette, ellene tartózkodók utasítva. 503 mellette ellene tartózkodók el, ellene tartózkodók elutasítva. 504. 504, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 505 mellette, ellene, változkodás elutasítva. 7-es cikk következik, 508-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 513 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 516 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5.27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5.26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5.28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 529 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 531, 531 mellette, egy de mire Garcia? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 533 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 534-es mellette, ellene, tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük az 534-est, Heranz Garcia és a többiek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? elitasítottuk. 8-as cikk, 5.35-ös következik. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5.36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2295-ös mellette, ellene, tartózkodás én azt mondanám, hogy elfogadtuk. Elnézést, de ellenőriznünk kell a 2295-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Én szerintem elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. 28-as kész feltartással szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig hat nyolcvan ötös következik készfeltartással a tízes cikkről, mellette 685 ötös következik, mert ellene tartózkodás elutasítottuk. 686-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 687 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 688 mellette ellene Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 688-as Silvestris féle módosítót. Lezárom a szavazást. 688-asról szavazunk. Jó, elutasítottuk. 689-es. Megnyitom a szavazást. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Elutasítottuk. 690 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 691 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 692 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 694 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 695 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 697 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 699 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szerintem, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Utolsó szavazás a tízes cikkről, 2296-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 2296-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 2296, ha elutasítottuk egy tartózkodással. Jó, 11-es cikk következik a capping, kezdjük. 700-as ki van mellette? Blokk. Az A blokk. Blokkban szavazunk. Az A blokkról először. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Én azt mondanám, elutasítottuk. Most nézzük a B blokkot. A B blokkról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. C blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. E blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az E blokkot? Jó, ellenőrizzük. E-blokkról szavazunk, lezárom a szavazást. Hát nagy többséggel elutasítottuk. F blokk, ki van mellette? F blokk, ellene. Én azt mondanám, elutasítottuk. G blokk következik, mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. H blokk, mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. I blokk. Most külön kell szavaznunk, tehát kezdjük a 35-össel mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 754-es mellette. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat. 37-es jön. 37-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk a J blokkal mellette. Ki van a J blokk mellett? Csak egy pillanat még. This is in block, no? Yeah, all. Yeah, until 6, 7, 6, 9. Possiamo votare? Sì. Blocco J. J blokk, az első öt módosítóról szavazunk mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Nézzük az egyes cikkeket. 769-es mellette. 769-es mellette ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 769-est. Megnyitom a szavazást, lezárom. Én szerintem elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. 767-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elég nehéz eldönteni, úgyhogy ellenőriznünk kell a 767-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 38-as következik. Ki van a 38-as mellett? Ellene? Elfogadtuk. 774-es mellette? 774-es mellett ellene? Én azt mondanám, elutasítottuk. 776-os. Ki van mellette? Ellene? elutasítva. 775-ös mellette, ellene, hmm, elfogadtuk, de ellenőrizzük. 775-ös McGuinness féléről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 777-es mellette ki van, elnézést, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 779 mellette, ellene, tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 779-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 780 Ferreira. Chi ha 780-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 782-es mellette, ellene tartózkodás, szerintem elutasítottuk. 778-as? Nem. Nem elnézés. 784-es következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 791-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 792-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 793-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 793-asról. 793-as, lezárom a szavazást elutasítottuk, ezt is 21-21 arányban. 789-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 794-es mellette ellene elutasítottuk. 801-es mellette ellene elfogadtuk. Bocsánat, ellenőrizzük a 801-est, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 796-os mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. 97. Chi ha fa... No, no, no, no. no, scusate. Andiamo all'articolo 12. 803. Lion. Chi ha fa... 803-as Lion módosító mellette, ellene. Tehát 803-as mellette, ellene. Tartózkodik nem fogadtuk el. 804-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ugrunk egy nagyot. A 860-asig egészen. E 870-es, bocsánat, megint is módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 869 Dantem mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük elektronikusan rendben. 869-es Dantem féle módosító, megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. Ez azt jelenti, hogy 44-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 871-es mellette ellene Azt hiszem, hogy nem fogadtuk el, de 871-est ellenőrizzük elektronikusan. nem fogadtuk el, 872-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2297-est ellenőrizzük elektronikusan. Ezt nem fogadtuk el 873-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 17-es cikk, 874-es nikolzon mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 875-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 876-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. ezt a szó. Ugrunk ismét. Egészen Csodás, egész jól haladunk. Hogyha túl gyorsan haladok, akkor szóljanak. 12.04, nem. Nem, 12, 14. 12, 12, 15-ös mellett ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 12-19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozzunk, 42. oldalon tartunk. 17-es a ponttól mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-17-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-18-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-21 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Na jó, el, 12-23-asról megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Úgy látom, igen, nem fogadtuk el. 12-24-es mellette. 12-24-es mellette ellene tartozkodik, Nem fogadtuk el. 12-25-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 12-27-es mellette ellene nem, fogadtuk el. 12-28-as mellette. Ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. 12-28-as lulunkféle módosítóról szavazunk. Nem fogadtuk el. 12-29-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12.30-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12.31-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12.32-es mellette ellene nem. 12.33-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. Nem? Jó, ellenőrizzük 12.33-asat. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk, valóban igazam volt. 12.34-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12.38-as mellette ellene tartózkodik, Elfogadtuk. 12.39-es mellette, ellene. Tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük. 12.39-es. Megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. 62-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, elfogadtuk. 12.42-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. Na most mi következik? Megint csak előre lapozhatunk egészen a ez, hú de jó, hú de jó, ez is szürke. Says a page. The page. Page 73. Non diciamo le pagine. 73. oldalon folytatjuk. De egyébként nem jó az oldalszám, mert több fajta változat van. Inkább a cikk számot mondom. 33-as cikk, 1863-as Nikozom módosító. 1863-as mellette ellene nem fogadtuk el. 1865-ös jármódosítós mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ellenőrizzük? Nem legyen. Ellenőrizzük elektronikusan. 1865-ről szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igazuk volt. 1867-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1868-as mellette 1869-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1871-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1872 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1874-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1875-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1876-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1877-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ellenőrizzük? Nem legyen 1877-es Dantenféle módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtok el 1877-est. 1878-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. NV29-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1879-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1880-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1881-es. Egy pillanat. False? False. 82. Allora votiamo il 1882. 1882 chi a favore?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 a terembelemorodás mellette ellene tartózkodik elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodik. 892 Dolphin, ki a favore? Chi è? Dorfman mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1893 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. NB30 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 1894 Dorfman mellette ellene elutasítva, 1895 mellette. A 94-es nézzük meg, rendben, akkor a 1894-es Dorfman megnézzük. 1894-es. elutasítva, elutasítottuk. 1895, 1895 mellette ellene tartózkodik. Ezt is elutasítottuk. 1897 35-ös cikk jár, mellette tartózkodik elutasítva, 1900 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, ellenőrizzük az 1900-as Dorfmant, ellenőrizzük. Szavazotta mindenki, elutasítva. 1901 Tarabella mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 1901. Szavazottam mindenki 1901 el, elutasítottuk. 1903 májár mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig egyet ugrunk. Caron. 20.03 mellette ellene, 20.04 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20.05 elnézést, elnézést, elnézést, elutasítottuk, elutasítottuk. 2004 mellette ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk. 2006 mellette ellen tartózkodik, elutasítottuk. 20.07 mellette mindenki ellenzi. 38-as cikk. Pillanat, mondja az állam. A következő. 20.08 mellette, 20.08 mellett lenne tartózkodik elutasítva. 20.11 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 20-11-est ellenőrizzük. Ezt ellenőrizzük. Szavazott-e mindenki? Ez csak pozitív lehet. Egy pillanat, mondja az elnök. Még egyet ugrunk. 20-55 Dante, 20-55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Azt mondanám én legalábbis, de ellenőrizzük a 20-56-os Dante módosítót. 20-56, szavazotta mindenki. Ezt elutasítottuk. 2053 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítottuk. 2010 mellette ellenet elutasítottuk. 2058 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítottuk. 2059 mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk. 2060 mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk. 2061-es mellette ellenállt tartózkodik. Elutasítottuk. 2062 mellette ellenállt tartózkodik. Elutasítottuk. 2063-as mellette ellenállt tartózkodik. Elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 2064 mellette ellenet tartózkodik elutasítva, 65 ös mellette ellene ezt ellenőrizzük inkább a 65 öst A szavazást megnyitottam, elutasítva 20-66 mellette 2066 dalova, elutasítva. Elnézést. NV32, NV32 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2068 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2069 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 20-70 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 95-ös a jelentéskészítőtől mellette ellene tartózkodik. Ezt elfogadtuk, ugye? Nem? Akkor ellenőrizzük. A 2073 ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2074 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2075 mellette ellene ellenőrizzük. Vagy elutasítottuk? Ellenőrizzük a 2075-öst? Elnézést, 2075-öst gyorsan ellenőrizzük a szavazást lezártam, azt mondanám, hogy hát ezt elutasítottuk. 20-76 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 20-77 mellette, ellene. Szerintem ezt elutasítottuk. 178 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 97 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2079 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Elnézést, elfogadtuk, elfogadtuk. 2080 mellette ellene szerintem elutasítottuk, 20-82 mellette ellene elutasítottuk. A 82 est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, ellenőrizzük. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom, elutasítottuk. 20-83, mellette ellene elutasítottuk. 2084 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 39-es cég, 2085 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2086 mellette ellene tartózkodik elutasítva, elfogadtuk, ellenőrizzük, ellenőrizzük, 2086 ellenőrizzük, 2086-os ellenőrzés, szavazotta mindenki, elfogadtuk, 2096, 2094-es, 2094-es Nikolza mellette, mellette ellene. Most nem látom jól. 2094-est, ezt ellenőriznünk kell, sajnálom. 2094-es. Szavazott-e mindenki. Igen. Elutasítva. 2096 mellette. 2096. Ellenet elfogadtuk. 2097 mell mellette ellene szerintem elfogadtuk. Vagy nem? Most megint ugrunk egyet. 21-26 Smith mellette 21-26 mellette ellene. Szerintem elutasítottuk. Nézzük meg. 21-26-ost ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Che dobbiamo votare? Che dobbiamo votare? La non vedo. Szavazott mindenki? Elfogadtuk. Hát nekem nem működik, nem működik. 21-41 mellett erre mellett ellene elutasítottuk. 99 mellette, 99 mellette ellene elutasítottuk. 21-44 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, de ellenőrizzük. 21.44-es Kalinowski szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Hát elutasítottuk. 21.45 mellette? Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 21.48. ellenőrizzük? Rendben. 21.45 Nikolson módosítót ellenőrizzük. 21.45 szavazotta mindenki. 21.45-ösről. 21-21 elutasítva. Legközelebb több szerencséjük lesz. 21.48 21.48 mellette ellene. Elutasítottuk. 21.50 mellette. Ellene. Szerintem elutasítottuk. Százas mellette. Ellene. Elutasítottuk. 21.52 mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 21.53 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21.54 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21.55 mellette ellene tartózkodik elutasítva, elfogadtuk, 21.56 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 21.57 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21.58 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21-60 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21-61 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21-59 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 41-es cikk 21.62 62 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21-63 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2164 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 2166 mellette 2166 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2167 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2168 mellette el, mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 21. Elnőrizni akarják? 2569 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 2170 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2171 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2173 Tremóza mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2172 mellette ellene tartózkodik elutasítva, nem, ezt nem elfogadható, egy pillanat. Andiamo al 21. Most eh, 2177. 2177 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítva. 2178 mellett ellenet tartózkodik. Elutasítva. 2179 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítva. NV33 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítva. 2180 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2182 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2183 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2185 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2186 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2188 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2187 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most pedig ismételten ugrunk egyet. 2276 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Huszonkettő mellette ellene tartozik, elfogadtuk. 2277 mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Vagy nem? Hát akkor ellenőrizzük. 2277 Mayer, a szavazást megnyitom. Rendben, elfogadtuk. Méghozzá egyértelmű többséggel. 2278 mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. Regi 10, Regi 10 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 2269 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2280 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2281 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 nem. Pillanat. 2284 Meyer mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2285 mellette ellene tartózkodik. Köszönöm, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. Oké, okay, ellenőrizzük, köszönöm. Nos, debem 6 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22. 108-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, elutasítottuk szerintem. Most pedig a preambulum bekezdések következnek. Nincs annyira sok, de egy kis szünetet tartunk. 112. 112. Considerando 112, McGuinness. Chi è a favore? 112-es preambulum bekezdés megint ez. Nem. Ellenőrizzük akkor ezt. 112-es preambulum bekezdés. Lezártuk. Respinto, per un voto. Elutasítottuk egy szavazattal. 113-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Budget 1, nem? Control 1. Control 1, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve 1-es. Bocsánat. Szeretném ellenőriznénk ezt a Ctrl 1-et. Kont 1. Jó. Ellenőrizzük a kont 1-et. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Nem? Ellenőrizzük? Jó. Kont 1-es, elektronikusan ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk benne. Kont 1-es. Jó, tehát elektronikusan ellenőrizzük a kont egyet. Egy pillanat. Kont egyes. Please vote. Kont. Kérem szavazzon mindenki. Kont egyes. Igen, tudom, nem szavazó. Kont egyes. Mindenki szavazott? Majd mindenkit egyenként felszólítok erre, elfogadtuk. Jó, akkor most a Deve egyes következik, ki van mellette, ellene, ki van a Deve egyes ellen, elutasítottuk, akkor most a kont kettes következik, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, szerintem elfogadtuk, tehát a kont kettest jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Kont kettes, mindenki szavazott? Elutasítottuk. Akkor most 117-es következik, ki van mellette? 117-es. Nem, nem szavazunk róla, mert a Deve 1-est elfogadtuk? Kell szavaznunk? Igen. Kell szavaznunk a 117-esről. Ki van mellette? Kell szavaznunk róla. Mert a deve egyet elutasítottuk, szavaznunk kell. 117-es mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. Kont 3 mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Most pedig a 127-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes mellette, a kont négyes lenne, ellene, szerintem elfogadtuk. Most pedig Marinesco. Which Votiamo! Yeah. Votiamo. a 165-ösről Marinescu mellette ellene. 165-ösről szavazunk. Ki van ellene? Elfogadtuk. 167-es Tabajdi féle mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Hatos ö, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugorjunk még egyet. Ecco qua. Votiamo il 270 Scottai ed altri. Chi a favore? 270-es ki van mellette, ellene, kitartózkodik elutasítva. Control 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettő es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 312-es Paulo Alves mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 313 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 314-es mellette, ellene, tartózkodás, én azt mondanám, elfogadtuk. 311-es. Nem, nem, nem, nem, nem. 15-ös, 315-ös következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 324-es Stevenson féle mellette, ellene tartózkodás elutasítva, utolsó két szavazás következik, figyelem, A nemzet intézmény közi mandátumról szóló szavazatról szavazunk mellette, ellene. Bocsánat, elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A néppártnál egyel többen szavaznak, vigyázat. Mindenki szavazott? Jó. Elfogadtuk. Most pedig a tárgyaló csapatról ö, szavazunk, megnyitom a szavazást, mellette elektronikusan szavazunk megint csak, ellene ki van. Nagy többséggel elfogadtuk, köszönöm szépen, az első lépést megtettük, köszönet mindenkinek! Colleghi, quindi... Kedves kollégák, 15 perc szünetet tartunk. 15 perc, és aztán utána azonnal folytatjuk. Iniziamo. Akkor kezdjük. Bene. Innanzitutto fatemi iniziare. Nos, először is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak uh, Luis Capolás Santosnak, uh, az előadónak, és természetesen az árnyék előadóknak is. Már egy nagyon fontos első lépést tettünk előre, úgyhogy folytassuk akkor a vidék, vidékfejlesztéssel. Ma délelőtt ezzel zárjuk a délelőtti ülésünket, és az egységes piacszervezésről szavazunk délután. Befejezzük holnap délelőtt. Úgyhogy folytassuk ugyanazon szabályok értelmében. Előttünk a szavazó lista 37 kompromisszumos módosító indítványjal ezeket blogban fogjuk megszavazni. Megint csak megkérdezem, az előadót szeretne hozzászólni, ha nem, akkor folytassuk is már is a szavazással. Siete tutti pronti? Mindenki készen áll? Elektronikus szavazással kezdjük a 74-es Megnyitom a szavazást, illetve módosító, 74-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító az előadó tollából. Kész feltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, Kitartózkodik, elfogadtuk. 11-es regi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es regi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as regi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es regi mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 14-es regi módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E, attenzione alle schede di... Vigyázzunk, mert kettővel többen szavaznak figyeljünk arra, hogy ki szavazhat és ki nem. Minden esetre most ebben az esetben mégiscsak többséggel döntöttünk. Folytassuk 2-9 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös regi mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 2.11 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.13 mellette elnézést, elnézést, 2.15-ös következik, mondja az elnök mellette, ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk. 2.16-os, 18-as. Votiamo il 218, Sarbo, chi a favore? 2.18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.20 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 225 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogad. Elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 229-est? Jó. 229-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kedves kollégák, még mindig egyel többen szavaznak. Tessék, parancsoljon. Factory. Elnök úr, ez így, ez így nem megy. Néha elektronikusan szavazunk, és amikor szavazunk, akkor túl sokan szavaznak, aztán utána kézfeltartással szavazunk, tovább, pedig könnyen előfordulhat, hogy túl sokan nem emelik a kezüket. Kérem, elnök úr, tegyen valamit, oldja meg ezt a problémát. Eh? Jó, akkor lassabban haladunk, hogy ne legyen ö, kavarodás. Akkor szavazunk a 231-es leviáról. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 232 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kont mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 regi. Kettő es Levia féle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 240 mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 240-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A 240-est elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 245 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 242-est? Jó, a Nikolson fél 242-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, a 242-est elfogadtuk. Jó. A 248-as jön, Gabriel féle mellette, 248-as, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 249-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 250 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 254-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255-ös mellette ellene tartózkodás 256-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Akkor ellenőrizzük a 256-os Scotta és társai félét. Megnyitom a szavazást. 256-os, tehát megnyitom a szavazást, lezárom, és elutasítottuk. 257-es mellette, ellene, kitartózkodák, szerintem elutasítottuk. 258 mellette, ellene, Tegyék fel a kezüket, kérem. Elutasítottuk. 259 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 260-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 262 mellette, 262-es ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 263 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 264 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 267 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 268 mellette, ellene, tartózkodás, nem látjuk, úgyhogy még egyszer ellenőrizzük a 268-as Schmidt félét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas cikk következik, 17-es regi, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 269 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 270 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 273 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274 Tarabella féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 275 Rubix féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 276 mellette ellene tartózkodás elutasítva 278 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk elnézést, 278 mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most kezdjük a kompromisszumokat. Egyes. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyes kompromisszum elfogadva. Kettes kompromisszum következik. Elektronikusan szavazunk, továbbra is, mert kompromisszumról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV 32-es következik. Nem elektronikusan? Nem. MV 32-es. Ki van mellette? MV 32-es. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az MV 32-est. Megnyitom a szavazást. Az MV 32-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadtuk az MV32-est. Nem? Jó, próbáljuk még egyszer. Tehát még egyszer a 32-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Rendben. És elfogadtuk. Deve 6-os következik. Ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. Hármas kompromisszum következik, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Hármas kompromisszum. Mindenki szavazott? Hármas kompromisszumot elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus szavazást a négyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Négyes kompromisszum elfogadva. Négy 484-es következik, Lisz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? 484-es Danellis féle módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. MV35-ös következik. MV35-ös mellette. A 9-es cikknél tartunk. Ellene. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük. A 9-es cikknél tartunk, az MV35-ösnél. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. es Kádenbak féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 562-es mitféle mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 563-as Kádenbach féle, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 564-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 566 Schmidt féle mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 566-os félét. Mindenki szavazzon, kérem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott az 566-osról? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV37-es. Ki van mellette? Ellene elutasítottuk. 569-es farm és többiek mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 570-es Feynman mellette ellene tartózkodás elutasítva. 571-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 572-es leállik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 574-es Dantenféle mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, jó, akkor a Dantenféle 574-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 575-ös mitféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 576-os mellette 576-os ellene tartózkodás elutasítva. 577-es Gutierrez és társa, I mellette elfogadtuk. 578 mellette, bocsánat, mondja az elnök, a 34-es region mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 regi, mellette, ellene, tartózkodás, itt nagyon sokan mellette szavaztak, Ellenőrizzük a 35-ös regit, megnyitom a szavazást. Akkor úgy mondanám, elfogadtuk. Öt 83-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 584, Szikerszki mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös ellen, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 585 Fajmon féle mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es regi mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as Envi mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 588 szárbuféle mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 38-as mellette ellene elutasítva. 589 Kadenbach féle mellette ellene elutasítottuk. MB 40 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 590-es mellette ellene elutasítva. 592 Dorfman féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 593 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de ellenőrizzük az 593-ast, Dorfman féle módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást. 593. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 594 Schmidt féle ki van mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 595 Dorfman féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 596 mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 11-es cikknél tartunk, a 6-10-es. Ki van mellette ellene? Tartózkodás elfogadó. 606-os, Májárféle, mellette ellene. Azt mondanám, elutasítottuk. 607-es Nikolson fél, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-9-es Nikolson féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6.12-es mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk. 6.14-es Gutierrez féle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hat tizenhatos mellette, 616-os mellette. Nem, ez jön. Elnézést, a 618-as jön, a Májer féle, mondja az elnök úr, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Oké, okay, a 618-as ról szavazunk. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 619-es Nikolson féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 621 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 625 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 629 mellette, ellene, elfogadtuk. 632-es Gladfelder, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a 13-as cikk jön, 633-as Májerféle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 634-es Harkin féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 636-os Scotta és többiek mellette ellene tartózkodás elutasítva, 637 mellette, nem, nem, nem, bocsánat. 638-as jön, Gutierrez és a többiek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kont mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a kont 11-est. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jó. Nézzük az ötös kompromisszumot, elektronikus módon szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Nézzük a hatos kompromisszumot, elektronikus úton szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ugrunk egyet, és a hetes kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazzon! Mindenki szavazott? Valaki még hiányzik. Nézze meg mindenki, hogy ége a villany. Igen, elfogadtuk a hetes kompromisszumot. Akkor megint ugrunk egyet, kedves kollégák, a nyolcas kompromisszumra. Megnyitom a szavazást a nyolcas kompromisszumról. Mindenki szavazott? Nyolcas kompromisszum, óriási többséggel megszavaztuk. Akkor most MV 59-es. A 19-es cikknél tartunk, tehát 59-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 907-es mellette 907-es mitféle, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 908-as Lavia, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 909-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 910-es ellene ki tartózkodik elutasítva. 9.11. 11 Scotta és társai mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 912 es Dantenféle mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most elektronikusan szavazunk a 9-es kompromisszumról. Megnyitom a szavazást a 9-es kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk, akkor megint ugrunk, és jön a tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a tízes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megint ugrunk egyet a 21a cikkre, 1083-as Kadebak féle, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Tíz es Sáldemóze féle mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most következnek a blokkok. 11-es kompromisszum, és elektronikusan szavazunk. Az un- a 11-es és 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szerintem elfogadtuk egyetlen egy ellenszavazattal. 10-89-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Facciamo un altro salto. Ugorjunk még egyet. 16-os kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Votato tutti? Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Rendben. Elfogadtuk nagy többséggel. Akkor a 29-es cikkhez megyünk, blogban szavazunk a B opcióról. Megnyitom az elektronikus szavazást. Figyelem. A B opcióról szavazunk, blogban. Mindenki szavazott? Igen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. akkor most az A opcióról szavazunk blogban, megint csak elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Az A opcióról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Dobbiamo votare tutti gli emendamenti. Oh my god. Oh my god, yeah. Quattro pagine. Non sono passati i due blocchi, quindi dobbiamo votare i singoli emendamenti. Tehát két az egész blokkot nem szavaztuk, még így egyesével kell megszavaznunk a módosítókat. Csak négy oldal az egész kollégát. Hát lássunk neki. Na akkor. 1289 mellette ellene. Nem fogadtuk el. 12.90-es mellette, ellene nem fogadtuk el. 12.91-es mellette, ellene nem fogad, elfogadtuk. De ellenőrizzük. 12.91-es jegle módosító. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Még ugye ellenőriztük. 1292 mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 1293 mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. 1293-as Delange módosítóról szavazunk. Elfogadtuk valóban. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. 1294-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 Regi, egy pillanat, egy pillanat. Deve 7-es mellette. Tehát 7-es Deve mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1297 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 1298 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Volete fare un check sul 1298 Costinger? Jó rendben elnőzzük a 1298-asat a köztinger módosított. Miért is ne? Megnyitom a szavazást. ról mindenkinek sikerült szavaznia? Igen, és valóban elfogadtuk, még ha viszonylag szoros is volt. 13.05-ös Fajmon módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 13.06 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13.07 mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 13.08-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13.09-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13.10-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13.11 13-11-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-13-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-12-es mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. NV96-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-15-ös Harkin módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-16-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-17-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13 18 os mellette ellene Szerintem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 13-18-asat. Stiamo facendo un check sull'emendamento 13-18 di DES. Votato tutti? Chiusa la votazione. Még egyszer mondom, 13-18-as DES, DES módosítóról szavaztunk, 30-14 arányban elfogadtuk. 13-23-as mellette ellenet tartózkodik. 13-24 nem fogadtuk el. Illetve elfogadtuk, bocsánat, hogy magát a tolmács. Negyvenkettes mellette. 42-es <clears throat> mellette ellene nem fogadtuk el. 13-24-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-25-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-26-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-27-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-28-as mellette ellene nem fogadtuk el. 13-29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 30-as mellette ellene tartózkodik. Ne fogadtuk el. Tizenhárom harminc egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, 13, 37-es mellette ellene nem fogadtuk el. 13 38 as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egy pillanat. valamelyiket ellenőrzik a korábbiak közül? 1338-asat? Hát, miért is ne? 1338-as <coughs> Kadenbach módosítóról szavazunk akkor tehát. Nem fogadtuk el. 13.40-es mellette ellen tartózkodik. nem világos a helyzet. 13.40-es mellette, kérem emeljék fel a kezdőket, 13.40-es mellette, ellene. Jó, jó, rendben, nem fogadtuk el. NV98-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1341-es mellette ellene elfogadtuk 13 Ellenőrizzük? Rendben. 13.41-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült adni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 13.43-as. 13.43-as mellette ellenet tartózkodik. Nem fogadtuk el. 1344-es mellette ellene tartozkodik nem fogadtuk el. Vissza a kompromisszumokhoz. 19-es kompromisszumos módosító. Elektronikusan szavazunk még szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. és elfogadtuk. Lássuk a 20-as kompromisszumot. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 20-as kompromisszumra. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom és elfogadtuk a 20-ast. Lépjünk tovább. Blogban szavazzunk a 21, 22, 34 és így tovább. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült adni a szavazatát. Akkor lezárom.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 Mondta Bene, csodálatos 34-es cikkkel folytatjuk, 1460-as módosító mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. Sí, sí. 1461. 1462-es mellette, 61-es mellette ellene nem fogadtuk el. Tehát 1461-es. 1460 kettes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1463-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1048 eh, as mellette ellene elfogadtuk. 1464-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1465-ös mellette ellene, nem fogadtuk el 1466 mellette ellene. Tehát 1466-ost ellenőrizzük közkívánatra. Megnyitom a szavazást. Sikerült mindenkinek nyíle adni a szavazatát. Akkor megállapítom, hogy elutasítottuk. 1467-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1468-as mellette ellene nem fogadtuk el. 1469 mellette ellene nem fogadtuk el. 1470-es nem, bocsánat, 1471-es mondja az elnök, tehát 1471-es mellette ellene nem fogadtuk el. Folytassuk 1472 es mellette, ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Tizennégy as mellette, ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 1474-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1475-ös mellette ellene elfogadtuk. A 1477-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1477 est ellenőrizzük akkor. 1477-est ellenőrizzük elektronikusan. ha mindenkinek sikerült adni a szavazatát. Tényleg elfogadtuk. Tizennégy es egyes mellette ellene nem fogadtuk el. 1482-es mellette ellene nem fogadtuk el. 1483-as mellette, ellene Tartozkodik. elfogadtuk. 1484-es mellette, ellene nem fogadtuk el. 23-as kompromisszumos módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Deve 8-assal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 9-es következik, Deve 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Ha mindenki leadta a szavazatát, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, kompromisszummal folytatjuk. Tehát 25-ös kompromisszumról szavazunk elektronikusan. 26-os kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötven kilences mellette ellene elfogadtuk. 16-16-os Dorfman módosító első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 27-es kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Látom, mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es cikk, 16-65-ös, mellette ellen tartózkodik. Nem fogadtuk el. 1667-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. as mellette ellene elfogadtuk. 1670-es szikeszkimódosító mellette ellene elfogadtuk. 16 71-es mellette ellene nem fogadtuk el. Tizenhat, es mellette, ellene nem fogadtuk el. Szerintem. Jó, elnézzük elektronikusan. 1672-est. Votate, votate. 1672, facciamo un controllo elettronico. Nem szavazzanak a 1672-esről elektronikusan. 1672, votato tutti. Vediamo. Direi che è respinto. Sì. Ok, perfetto. Ehm, L'occhio non mi... 73. 73. Adesso, per alzata di mano, 1673. Kérem, hogy kéz jelzés érezték. 1673, például ez mellette ellene tartózkodik. 1674 mellette ellenem. Szerintem ezt elutasítottuk. 64 regi mellette. Ellene elutasítottuk. 123 envi mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es cikk Deve 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, vagy nem. Szikielszki 1676 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1677 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 debe mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1678 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1679 karona mellette elnézést, elnézést, 1680. 1680. Mellette ellene Tehát 80-ast elektronikusan ellenőrizzük. Rendben, szavazotta mindenki. Most kiderül, hogy elutasítottuk-e, vagy elfogadtuk, de elutasítottuk. 1681 Nikolson 1681 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1683 kutyérez mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig a kompromisszumok következnek, elektronikusan szavazunk. A szavazást mennyit megnyitom a 28-as kompromisszumra. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk nagy többséggel. Gutierrez mellette, 1696 mellette, az elfogadtuk. 1697 mellette ellen tartozik. Elutasítottuk jegle mellette ellenállt. Szerintem azt elfogadtuk, de 17-28. Ezt elmerizzük most. 17-28. elfogadtuk szerintem. Igen. 17-29 mellette Anna ne tartózkodik, elutasítottuk. 17-30 mellette Anna ne elutasítottuk. 17-31 mellette Anna ne elutasítottuk. 17-32 17.32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhét blogban mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhét negyvenkettő mellette ellenállt elutasítottuk. 1743 Gabriel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1744 Tarabella mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1745 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1746 Májár mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1748 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 1750 Fájmon mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 1751 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17.55 Fájma mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk. 17.56 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17.57 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17.58 mellette el 17.58 ellene tartózkodik. 17.58-ast ellenőrizzük. nyolc fájmon. Szerintem elfogadtuk. És valóban elfogadtuk. Tizenhét hatvan mellette. ellene elfogadtuk. Ugyanezzel a többséggel 1761. 1761 mellette ellene elutasítottuk. 1762 mellette ellene elfogadtuk. 1763 Swiss. elnőzzük az előzőt. Egy pillanat. 1762 ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Szerintem ezt elfogadtuk. 1763 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1764 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1765 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1767 mellette ellene elfogadtuk. 1768 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1770 mellette ennél tartózkodik. Elutasítottuk. Szeretnék ezt ellenőrizni? Nem. 1770. Akkor 1770-est mégiscsak ellenőrizzük. 1770-est ellenőrizzük. Szavazotta mindenki. Rendben, elutasítottuk. 17.55 Fájmon mellette, 17.70 ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17.76 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17.77 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17.78 Májer mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130 MV mellett terület araszkodik, elfogadtuk. 1759 mellette ellen tartozkodik. elfogadtuk. 1781 mellette ellen tartozkodik. Szerintem elfogadtuk, de inkább nézzük meg a 1781-est. Szavazotta mindenki. Ezzel ezt elfogadtuk. 1783 mellette. 1783 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 1784 fejmon. Nem? Nem ez jön? Elnézést. 1786-os mellette ellenet tartózkodik. Elutasítottuk. 1787 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1188 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1789 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1791 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1792 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 1793 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1794 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, facciamo un blocco, adesso, questo blocco. Questo blocco. Dove? Dove? 82, pagina Questo blocco. Sì. Andiamo a fare un voto elettronico sul block vote. Elektronikusan szavazunk blokkban. A szavazást megnyitom, blokkban szavazunk. 29-es ABC módosítókról a szavazást megnyitottam. 61 as cikkekre vonatkozik ez. Szavazotta mindenki, a nagy többség támogatta ezeket. Deve 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig elektronikusan fogunk szavazni 30-as, 33-as terjedő kompromisszumokról. A szavazást lezárta. Ezt elfogadtuk. Elektronikus szavazás következő a as kompromisszumról. A szavazást lezártam elfogadtuk. A C963-as mellett ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 1963-as, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárta. Elfogadtuk. as cikk 1989 mellette ellene elfogadtuk. 1999 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettőezer. Mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 20.01 mellette ellene tartózkodik. Átostottuk. 2002 mellette ne tartózkodik elutasítva. 2003 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2004 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2005 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 2006 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19 kont mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2007 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2009 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2010 mellette ellene mellette ellene ellene De hát ez nem lehet. Ez nem lehet. Nos. Még egyszer. 2010. Köztinger mellette ellene elfogadtuk. De ezért nézzük meg. Megnézzük. Nagy volt a többség, de ezért mégiscsak ellenőrizzük a 2010-est. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 2012 Dorfman mellette 2018 Kárenbach mellette ellene elutasítottuk. 2019 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2021 mellette el, mellette ellene elutasítottuk. 2022 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 70 mellette, ellene, nehéz, ellenőrizzük a 70-est, megnézzük elektronikusan a szavazást, megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 23 mellette ellene elutasítottuk. 20 kont mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-25 mellette, e, mellette ellene elutasítottuk. 20-26 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2027 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2028 mellette ellene elutasítottuk. 2029 mellette ellene elutasítottuk. 75 regi mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 20-30 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-31 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-32 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-34 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-35 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 77 regi, nem. 20-37 mellette, ellene. Oké. Okay. Nos, ellenőrizzük a 36 os Sikieszkit. A szavazást megnyitom. ki, szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Oké. Okay. Uh, Most pedig 2041-es Mayer féle mellette, ki van mellette, 2041-esről szavazunk ellene, elutasítottuk. 78 Regi, chi a favore? 78-as Regi mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 20-42-es fémonféle mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-43 Gutierrez féle, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-44 Andrew mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-45-ös Heráncféle mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 20-47-es jegleféle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2052 es Andrőféle mellette, ellene, elutasítottuk. 2053 as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 2056-os Dorfman féle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2057-es Lange véle. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258-as Szikerszki mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2059-es Mayer féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2060-as nem. 21-es kont mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? Jó, ellenőrizzük. A 21 kontot ellenőrizzük. Igen, igazuk volt, elutasítottuk. 2062-es Paulsenféle, mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. os Barandika féle mellette ellene elutasítottuk. es mellette Alabát féle mellette ellene elutasítva. 2069-es következik, mellette, ellene, elfogadtuk. 2070-es papasztamkosz féle mellette, ellene, szerintem elfogadtuk. 2071-es mellette, ellene, 2072-es Nikolson féle mellette ellene elutasítva. 2076-os Francisco féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most készfeltartással szavazunk a 139-es MV-ről. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Igen? Nem? De akkor ellenőrizzük. A 139-es MV-t ellenőrizzük, jó? Votato tutti? Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 2077-es Kadenbak féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 281 Harkin féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2084-es Papasztámkosz féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2085-ös Alabát féle mellett ellene tartózkodás elutasítva. MV 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2088 Dorfman féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2090-es Rodust féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2091-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, a Barándika féle 2091-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 2093-as. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítva. 2095-ös Petrao neves mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2094 Álves mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2096 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2098-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Sí. Votiamo il 2106, Remers. 21.6-os. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21.07-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem? 21.07-es tehát. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 21.08-as mellette? Mellette ki van? Ellene? Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 21.08-ast. Én szerintem elfogadtuk, de majd meglátjuk. Nem, elutasítottuk. Jó. 21.09-es. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik elutasítva? 21.11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 21.12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-13, vagy nem? Most a 21-22-es következik, a Dantenféle, mellette 21-22-esre ugrottunk, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 143-as MV mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Jönnek a preambulum bekezdések. Egyes deve mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kont mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egy regi mellette, senki, ki van mellette? Senki. Ellene? Jó, elutasítottuk. 82-es Kelembák mellette, ellene, elutasítva. 83 Levia és társai mellette, ellene, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 83-ast, Levie Silvestris félét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. Kettes MV. Mellette ki van? Ellene? Elutasítva. MV3-as. Mellette? ellene, elutasítva. Akkor most a 96-os barandika féle jön mellette, ellene. Elutasítottuk szerintem. 98 mellette ellene, elfogadtuk. 99 Meyerféle mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 105-ös következik, Gutierrez mellette, ellene, szerintem elutasítottuk. Akkor ugrunk egyet. A regi négyesről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. MB7-es mellette. Ellene. A 7-es MB-ről szavazunk. Elutasítottuk. Regi 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy pillanat, mert most szerintem a kompromisszumok jönnek. Egy kis türelmet kérek, amíg utána nézünk, de már mindjárt a végén vagyunk. 174-es Dimitász Tojanov mellette, 174-es ki van mellette, ellene, elutasítva. Deve 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és most 184-es Predergast mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 187-es Barándika mellett ellene tartózkodás elutasítva. ...190-es Barandika féle mellette. Ki van mellette? A 190-esről szavazunk. Ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 9-es. Ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik? Elfogadtuk. 196-os. Wellstrund és a többiek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 202-es Pauszentféle mellette ellene ellenőrizzük. A 202-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Azt hiszem, igen, elutasítottuk. Regi tízes ki van mellette, ellene. Ellenőrizzük. Tehát a Regi tízest elektronikusan ellenőrizzük, ki van mellette, lezárom. Elutasítottuk. Utolsó két szavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Az intézményközi tárgyalás mandátumáról a 72-es és a 70A cikkek megfelelnek megfelelően megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel. Igen, utolsó szavazás a tárgyalócsapatról. Az elnök, a jelentéskészítő és az árnyék jelentéskészítők 73-as cikk értelmében megnyitom a szavazást, lezárom. Kedves kollégák, megszavaztuk a vidékfejlesztést, gratulálunk Luis Coppola Santos eladónknak és az összes árnyék jelentés készítőnek. Folytatjuk a szavazást délután a Michel Danten féle jelentéssel 15 órakor, de most megadom a szót a Nicseknek. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, remélem egyetértenek velem. Holnapi délelőtti szavazást át lehetne tenni mára. Egyetértenek velem? Szerintem van elég időnk ahhoz, hogy a ma Lezárjuk a szavazást. Kö? A kap finanszírozásáról, a Giovanni Lavia témáról holnap szavazunk, mert úgyhogy ma délután csak a Michel Danten féle témában szavazunk. Giovanni Lavia, ha ő egyetért. Paolo, úgy gondolom, hogy ez itt nem az előadó kérése. A lényeg az, hogy ma estig mindenki itt legyen és szavazzon, mert ez eléggé fárasztó lehet. De ami engem illet, nincs gond. Elnök, egy pillanat, kedves kollégák, egy kis figyelmet kérek. Ha Danten témában jól haladunk a szavazással, ahogy ez történt az első két témában is, akkor kész vagyok arra, hogy a kap finanszírozásáról is szavazzunk. Ha azonban nehézségek merülnek fel, akkor holnap délelőtt szavazunk róla. Van ellenvetés? Jó, akkor jó étvágyat kívánok mindenkinek, és 15 órakor találkozunk.